Dear colleagues, we can start our... Kedves kollégák, azt hiszem, hogy elkezdhetjük az ülésünket, és rögtön az első napi rendi ponttal kezdjük, ami meglepő módon a napi rend tervezet elfogadása. Hogyha nincs senkinek ellenvetése, akkor a napi rendet elfogadottnak tekinthetjük mindenféle módosítás nélkül. Kettes, az elnök közleményei. az ENVI kiküldetésekről beszámoló. A dokumentumok között mindenki megtalálja azt a jelentést, amelyet a parlament eh, küldöttsége készített a COP20 eh, limai találkozójáról, hogy röviden fogalmazzunk, illetve a februári eh, EMA ügynökségnek tett látogatásról is van egy beszámoló. Következő MV ülésre június 8-án hétfőn este 6-kor kerül sor, amikor is meghallgatjuk Andri, Andriu Kaitis biztost a gémokkal kapcsolatos javaslatról. Az MV és EDV szakbizottságok június 22-én hétfőn szerveznek egy közös meghallgatást a fenntartható fejlesztés politikai célokról. Ma 22 nyelven áll rendelkezésre tolmácsolás és ahogy az már megszokott, az ülésünket az interneten is közvetítjük. Hármas napi rendi pont. Az elnök közleményei a koordinátorok május 20-a ülésé megfogalmazott ajánlásokról. Mindenki megkapta ezt elektronikusan, hogyha senkinek sincs ellenvetése, akkor ezeket elfogadottnak tekinthetjük. És a formalitásokat letudva, az első érdemi napirendi pontunkra négyesre ugorhatunk. Jelentés a folyamatban lévő intézményközi tárgyalásokról. A közöpös tüzelőberendezésekből származó szennyezőanyagok témája az első. Strasbourgban a múlt héten sor került az első formális trialógusra. A parlament, a tanács és a bizottság egy teljes eszmecserét folytatott a legfontosabb politikai kérdésekkel kapcsolatban, amelyek a javaslatban szerepelnek. Jelentős különbség van a parlament és a tanács között bizonyos kulcsfontosságú kérdésekben. De ennek ellenére elmondhatjuk, hogy építő jellegű volt a megbeszélés, és megállapodtunk arról, hogy technikai szintű szinten folytatjuk egyes kérdések tárgyalását a második trialógus forduló előtt, amelyre egyébként június másodikán kerül majd sor. Az újszerű élelmiszerekkel kapcsolatban, az új élelmiszerekkel kapcsolatban talán emlékeznek a kollégák, hogy legutóbb úgy döntöttünk, hogy a harmadik, javas, a harmadik trialógus fordulón új javaslatot teszünk. Egyrészt a delegált aktusokkal kapcsolatban, másrészt pedig problémás kérdés volt a klónok, Kolonzás kérdése. Egy preambulum bekezdés tettünk javaslatot a tanácsnak, amit a tanács kerekperetel utasított. Így tehát világos, hogy a második olvasatot nem tudjuk megkerülni, így folynak majd tovább a három oldalú megbeszélések. Ennyit a négyes napirendi pontról, az ötös mm. napirendi pont a nem közúti mozgógépek és berendések belségési motorjának kibocsátási határértéke és típus jóváhagyása. Hangzatos címet viselő jelentésről van szó. E- előadónk Elisabetta Gardini, nem is lopom tovább az időt, meg is adom Elizabettának a szót, hogy vezess fel a jelentés tervezetét, parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy a 96 76-os irányelvet módosítja majd ez az irányelv tervezet, amely, ez a rendelet tervezet amely a belső égésű motorok kibocsátási határértékeit szabályozza majd, és az a céle, célja, hogy egy egységes és harmonizált piacot hozzon létre, és megfeleljünk az Egyesült Államok által elvárt elvárásoknak is, és ugyanakkor új kategóriákra is kiterjeszti a jogszabályt, amelyek nem szerepeltek korábban benne, például az alacsony teljesítményű 32 kW alatt, al, um, 32 kilovatnál alacsonyabb teljesítményű motorok, illetve a belső vízi hajómotorok tekintetében is érvényes ez. Egy kimerítőleges és mindenre kiterjedő jogszabálytervezetről van szó, amely lehetővé teszi a hosszú távú beruházási tervezést. Onnan indulok ki észrevételeimben, hogy a bizottság javaslata támogatható, jó kiindulási alapot jelent ez, jó javaslat ez, amelyből ki lehet indulni. Ugyanakkor, ahogy a világon ez már csak lenni szokott, mindent javítani, tökéletesíteni lehet, figyelembe véve az egyes ágazatokat, illetve az egyes motortípusokat, amelyek tekintetében módosítani lehetne mégis érdemes ezt a jogszabályt. 44 módosító indítványt kaptunk. A fő módosítók nem akarnék mindegyikről beszélni külön, hanem osztályokra, csoportokra osztom ezeket a módosító irányú, indítványokat először is. Egyrészt um, azokon, azokat a motorokat kell helyzetbe hozni, amelyeket egy régi berendezésben kicserélnek, úgymond cseremotorokról van szó, hiszen um, a 97-78-as um, e tekintetben nem volt kellőképpen megnyugtató. Az IMCO módosítójára gondolok, ahol például a motorok gyártási idejét nem lehet úgy figyelembe venni, nem lehet figyelembe venni, ugyanakkor a motorgyártás évén mérvadó kell, hogy legyen, és lehetővé kell tenni, hogy a motorok cserélhetőek is legyenek. Úgy gondolom, hogy a fix mondjuk 10, 15 vagy 16 éves futamidő, amelyel minden fázist figyelembe lehet venni, és amely időtartam alatt biztosítani lehet, hogy egy elromlott motort egy újra cseréljenek ki. Úgy gondolom tehát, hogy ez az időtartam pozitív megoldást nyújthat a cseremotorok kérdésére. Másrészt ugyanakkor ez az idő arra is alkalmazható volna, hogy a motorok ciklusát, életciklusát figyelembe vegyük, hiszen vannak olyan motorok, amelyek hosszabb életciklusúak, mások pedig alacsonyabbak. Ezeknek a hosszabb életciklusú motoroknak természetesen az amortizációja lassabb, és nagy, nagyobb tőkebefektetésbe kerülnek, ilyen módon differenciáltan kell szabályozni őket. Vannak olyan módosítók, ezen felül amelyik az átmeneti időszakot szabályozzák. Az a cél, hogy biztosítsuk mind a gépgyártók, mind a motorok gyártói számára a teljes kiszámíthatóságot, annak érdekében, hogy megfelelően adok, alkalmazkodni tudjanak az új szabályozási elvárásokhoz, és ezért többen úgy gondolják, hogy érdemes volna az átmeneti időszakot megnövelni annak érdekében, hogy kiegyensúlyozottabb megközelítést alkalmazunk. Van aztán itt egy speciális ágazat, a mobil daruk, vagy mobile krének magyarul kategóriájú. E, ezek tekintetében további 6 hónappal kellene összesen 12 hónapra meghosszabbítani az átmeneti időszakot, figyelembe véve így ezen mobil daruk illetve a benne lévő motorok speciális tulajdonságait, ezek hatalmasak, ezek maguk, ezek a daruk és e, ilyen módon speciális elvárások fogalmazódnak meg a motorokkal szemben. Jelzem egyébként, hogy viszonylag kevés ilyen motor, illetve mobildarú kerül évente a piacra. A következő módosítók a kis és középvállalatokra vonatkoznak, illetve a határértékekre, melytől a jogszabályban megfogalmazott értékek vonatkoznak. Hiszen figyelembe kell venni, hogy a kisvállalatok számára külön megterhelést jelent ezen elvárásoknak a megfelel, megfelelés. A nagy cégek könnyebben igazodnak az új előírásokhoz, a kis és középvállalatok számára ez egy nagyobb kihívást jelent. A kis cégek, a kis vállalkozások majd, hogy nem mindig nagyobb nehézségekbe ütköznek, például akár az információk megszerzése tekintetében, vagy pedig az új motorok kidolgozása során sem tudnak mindig igazodni az elvárásokhoz. Éppen ezért egyetértek azzal, hogy egy 12 hónapos átmeneti időszakot biztosítsunk, a bizottság javaslata egyébként ezt tartalmazza, a kisvállalkozások számára. Ám azonban, hogyha az évente kevesebb, mint 50 motorgyártó cégekre gondolok, erre a kategóriára félrevezetőbbnek tartanám, hogy ezt a kategóriát kibővítsük az évi 80 motort gyártó cégekig, kiterjesszük tehát a cégek, a 80 motort gyártó cégekre is ezt. Ami pedig a vasúti motorkocsik és mozdonyok motorjára vonatkozó szabályozásokat illeti, egy sor szabályozás vonatkozik már így is a vasúti ágazatra. Például a 2008 57-es rendelet, vagy pedig a gördülő állományra vonatkozó rendelet. Ennek a jelenleg tárgyalt jogszabálytervezetnek, mely a belső égésű motorok kibocsátására vonatkozik, úgy kell működnie, hogy ne akadályozza a vasútágazat működését, és lehetővé tegye megfelelő időszakban a motorok cseréjét, ne akadályozva ezt, és ezért 15 éves futamidejére javaslom kiterjeszteni a bizottság javaslatát. Természetesen kíváncsian várom a többi kollega véleményét e részkérdésben is. Végezetül pedig. Azért, hogy az engedélyezés és a jóváhagyás párhuzamos folyamatait elkerüljük, ezért célra vezető volna, hogy a motorvonatokban használt eh, motorok alkalmazhatók legyenek a mozdonyokban is. Ami pedig a belvízi hajók motorját illeti, egyetértek azzal, hogy eh, meg kell akadályozni, hogy túlzott terhelést rójunk a belvízi hajózási ágazatra, ehm, hiszen itt eh, esetleg csak pár száz motort gyártanak ezek a cégek, akik tehát a uszályok, belvízi hajók motorjai gyártják, nem kellene őket túlzottan megterhelni, és éppen ezért fontos, hogy az Egyesült Államokban elfogadott kibocsátás és környezetvédelmi normákat vegyük irány, iránymutatónak, és így hozzuk helyzetbe körbelül az európai belvízi hajózást kiszolgáló motorgyártókat, és legyünk persze figyelemmel a környezet elvárásaira is. Összességében ugyanakkor a PM, tehát a részecske mennyiség az a mutató, amely a belvízi hajók motorjánál is meghatározó. Tudjuk persze, hogy a rendelet nem lép azonnal hatályba, de azt is tudjuk, hogyha nem is azonnal lépnek hatályba, tudjuk, hogy jelentős kihatással lesznek például az erdészeti, mezőgazdasági eh, járművek motorjainak kibocsátási értékére vonatkozó rendelet átalakította ezt a piacot, de ugyanakkor az egyes konkrét traktorok kibocsátását ez mégsem szabályozta. Egy szóval komplex, bonyolult a helyzet, és különösen a nagy traktorok tekintetében, amelyeket a mezőgazdasági munkák során használnak, kell figyelembe venni a legújabb um, elvárásokat. Um, ezek uh, vannak olyan traktorok, amelyeket viszont éppen a szőlőhegyeken, uh, dűlőkben használnak, fontos, hogy uh, őket se akadályozzuk meg. A berendezések külső kialakítása persze figyelembe kell, hogy vegye a motorok méretét, és, illetve a motorok méretének figyelembe kell venni a külső traktor méretet, és hogyha túlontúl kicsi például egy szőlészeti traktor, akkor nem lehet egy túl nagy motort beletenni, és ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni, míg az USA-ban például a nagyüzemű szőlőszetekben sokkal nagyobb traktorok működnek. Ezek lesznek tehát azok a javaslatok, amelyeket elkészítek, és kérem a bizottságtól, hogy ezen ágazatok sajátosságait is vegye figyelembe. Végezetül pedig egy pontra szeretném felhívni a figyelmüket, ez pedig a felülvizsgálati záradék. Úgy gondolom, hogy hasznos volna bevezetni ezt a lehetőséget, hogy az ötös pont után egy módosított építsünk be, módosítsuk tehát a szöveget, amely arról szól, hogy a mindenkori technológiai fejlődést figyelembe véve módosítsuk a szabályokat, illetve csökkenthessük akár a kibocsátási érték határokat, figyelembe véve, még egyszer mondom, az ötös fázis után következő ipari vagy technológiai változásokat, hiszen tudjuk, hogy nagyon fontos, hogy olyan környezetvédelmi politikát folytassunk, amely a környezet és az egészség érdekeit szolgálja, de ráadásul minél szélesebb körű szabályozást érdemes el, elfogadni, ám úgy, hogy az ipart, a gyártókat ne bizonytalanítsuk el, hanem hosszú távú tervezést biztosítsuk számukra. Köszönjük szépen, most pedig megkezdjük a vitát. Először az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót, először a szocialisták részéről. Um, uh, Köszönöm, szeretném megköszönni Gardini asszonynak uh, az eddig elvégzett munkáját, és már volt egy konstruktív találkozónk, ő maga is nagyon konstruktív volt, gondolom ilyenek lesznek majd a további találkozók is, és biztos vagyok abban, hogy egy megfelelő egyensúlyi állapotot fogunk találni az ambíció és a rugalmasság között, ahol arra szükség van. Ami a jogszabálytervezet kontextusát illeti a nem közúti ágazat akár 15%-os PM kibocsátásért is felel az egész EU-ban. Londonból jöttem, és valójában a PM kibocsátás az eléri ott a teljes kibocsátás 15%-át az ilyen nem közúti mozgógépeknél, ami azt jelenti, hogy a városi lakosság 90%-a az EU-ban e, káros mértékű kibocsátásnak van kitéve, és e, ahogy e, már tudjuk, valójában az EU-ban évente 400 ezre halnak meg légszennyezettségre visszavezethető megbetegedésektől évente. A árnyék előadóként a forrás kibocsátás jogszabályok fontosságát szeretném hangsúlyozni. Ugye megszabhatunk plafonokat, környezetvédelmi plafonokat, azok csak akkor valósulnak meg, ha a forrás oldalon is odafigyelünk a dolgokra. A bizottság eljárást indított számos tagállam ellen, beleértve saját hazámat is, mert nem tartották be az emissziós jogszabályokat, amennyiben a káros kibocsátásokkal fel kívánjuk venni a versenyt, illetve azokat vissza akarjuk szorítani, eh, akkor komolyabban kell venni ezeket a jogszabályokat, különben az lesz, hogy romlik a levegő minősége, és több százan fognak, több ezren fognak meghalni az erre visszavezethető betegségekbe. Szeretnék eh, néhány aspektusára rávilágítani a jelentésnek, amelyek egy részével egyetértünk, más részével nem. E, ami az átmeneti időszakot illeti, az átmeneti időszak további kiterjesztését ellenezzük, ez lehetővé tenni, hogy a régi motorok továbbra is forgalomba hozhatók legyenek. A bizottság eredeti javaslata 18 hónap szerintünk elégséges, és úgy gondoljuk, hogy a végső maximum a nem specifikus esetekben, amelyekre hallottunk néhány példát, ahol a specificitás megköveteli, ha mennyivel jó ez a szó egyáltalán, megköveteli azt, hogy a határidőt kiterjesztjük, kiterjesztjük, ott lehet esetleg elgondolkodni, de további késlekedés az azt jelenteni, hogy az új emissziós standardok bejövetele után is szennyező motorok kerülhetnének a piacra, ráadásul a raktárra termelés az a nagyobb cégeknek kedvez, illetve a raktározása az ilyen régi motoroknak, ami valójában a a kisvállalkozásoknak nem kedvez, mert a kisvállalkozások nem tudják eh, raktára megvásárolni a szennyezőbb régi motorokat. Ami a csere eh, motor eh, rendelkezéseket illeti, ott eh, az az aggodalmunk, hogy engedélyezett a régi motorok lecserélése továbbra is szennyező motorokkal, amennyiben cseremotorokról van szó, az engedélyezési időszak visszaszorítása számunkra fontosnak tűnik a raportőr 10 évet javasolna a legtöbb motor vonatkozásában, én 7 év mellett kardoskodnék ebben az esetben. Emellett eh, azt is meg kell vizsgálni, hogy eh, a, a jelenlegi eh, flotta átalakítását hogyan lehet a, ezzel az előbb említett kérdéssel összhangba hozni, itt kíváncsi lennék a bizottság véleményére. Ami pedig eh, a konkrét derogációkat és kivételeket illeti fontos eh, az egyedi eseteket eh, megvizsgálni. Hallottunk ezekről, illetve néhányról ezek közül, nyilván lesznek még mások is. Amennyiben a gazdasági költségek nagyobbak, mint a környezeti haszon, akkor nyilván a rugalmasság lehetséges, ugyanakkor minden gyártó számára egyenlő esélyeket kell biztosítani, hogy egyes ágazatoktól kevesebbet követelünk, mint másoktól, az torzítja a versenyt, és nyilván mindent ehhez kell mérni. Ami a kettes függelék emissziós határértékeit illeti, a bizottság javaslatai a standardokat összhangba hozzák a nagy tehergépjárművekkel, ugyanakkor gyengének tartjuk a dízel mozdonyokra vonatkozó értékeket, ugyanis a három a szakaszhoz képest nem történt semmifajta előmozdulás, előmozdulás. Like to see a particular number limit. Szeretnénk látni eh, PM eh, más PM határokat eh, a 650-es eh, te járművekre. Uh, health and safety regulations, which is Ami pedig a munkaegészségügyi előírásokat illeti, a, az NRMM javaslatban ez nem szerepel, a tízes módosító ebben a vonatkozásban a mm, egyes ágazatok számára nehezebbé teheti, teheti a betartást. Tehát itt egy munkaegészségügyi aspektust kell még teremteni ennek a jogszabálynak összességében. Támogatjuk a tanúsítványozási rendszer eh, helyettesítését egy elektronikus rendszerrel. Ez azt jelenti, hogy a belső piaci információs rendszeren keresztül kell az adatcserének megtörténnie. Azt gondoljuk, hogy ezzel a módosítással az administratív teher csökkenthető. Szeretnénk, hogyha a bizottság az emisszió monitorozás határidejét 2023-ra hozná előre a 2025-höz képest, uh, already know about, we will need to know tudnunk kell, amennyiben ennek valami akadálya van, és mi volt az oka az eredeti javaslatnak. Thank you very much, and now Mr. Duncan. Köszönjük szépen, Duncan <coughs> úr. Köszönöm, elnök úr. Az ECR frakció támogatja ezt a megközelítést. Gárdini asszony előtt valóban le a kalappal, kiváló munkát végzett. Több dolggal is eh, nagyon um, Elégedettek vagyunk, Denszűrtól hallhattuk, hogy a különböző emissziókat hogyan tudjuk csökkenteni, ez is egy jó lépés, illetve az emisszió normákat Észak-Amerikával és Japánnal összehangoljuk, illetve egy közös megközelítést is alkalmazunk, ami megint csak külön üdvözlendő. Nem lennék ECR, nem az ECR frakció tagja lennék, hogyha egy-két dolgot nem fűznék még hozzá ezen a ponton. Egyrészt a szabályozói folyamat a piacra lépők piacrelépés szempontjából nem megfelelően szabályozott. Például a kis termelők esetében nem kell mondjuk az egész gépet teljesen lecserélni, azért, mert mondjuk csak a motorja tönkrement, ezért teljes mértékben egyetértünk Gardini asszony ez e tekintetben. Egy másik terület, amelyre vonatkozóan Gardini asszonyjal hasonlóan gondolkozunk, ez pedig az, hogy túlságosan ambiciózus határértékekkel a motorgyártókra nagyon negatív hatással lehetne, esetleg a piacról is kilépnének. Remélhetőleg megmarad ez a megközelítés, hiszen a kilenc célokat, robusztus célokat így is el tudjuk érni. Végezetül nem apróság, bár annak tűnhet, érdemes talán felhívni a figyelmet arra. Remélem a többi árnyék előadó is támogatni tudja ezt a konkrét javaslatomat. Skót képviselő vagyok. egy régió, nem inkább egy nemzetnek nevezzük Skóciát, amelynek nagyon hosszú tengerpartja van, illetve a partenti őrség hajóinak a fontosságára azt hiszem nem kell most itt hosszan eh, beszélnem. Nagyon fontos terület ez, nem csak Skócia számára, hanem számos tagállam számára kb. 10 évbe telett, még megfelelő motorokat dolgoztak ki erre a célra, hogyha nem figyelünk oda, akkor ez a jogszabály esetleg lehetetleníteni a helyzetüket, hiszen az emissziós elvárásokat nem tudnánk így, nem tudnánk így teljesíteni, ezért az ilyen nem kívánt mellékhatások csökkentése érdekében szerintem egy rugalmas megközelítést kellene alkalmazni. Hogyha hosszabban beszélnék erről, akkor azt hiszem, hogy a türelmüket tenném próbára, ezért majd személyesen elmagyarázom a technikai részleteket az árnyék előadóknak. Úgy érzem, hogy a javaslat egész a szempontjából ez nagyon fontos összetevő, bármilyen apróságnak is tűnik. Köszönjük Duncan úr, a liberális frakció nevében a úr következik. Igen, köszönöm elnök úr. Én is köszönöm Gárdini asszonynak ezt a pragmatikus megközelítést, és az ennék előadók is nagyon konstruktívak voltak a folyamat során. Gardini asszonyjal egyetértek. A különböző ágazatokra egyénileg lebontva, illetve egyesével lebontva kell megvizsgálni a különböző szabályokat. A pót, motor, záradék, szerintem nagyon jó, hiszen hogyha csak sokkal környezetbarátabb, hogyha az eredeti motort megpróbáljuk valahogy megőrizni, ugyanakkor a levegő minőség javítása érdekében alapvetően tartani kell az eredeti célhoz magunkat. A KKV-k szempontjait figyelembe kell venni, ezért úgy kell megállapítani a határértékeket, hogy, hogy a kis és közepes cégek se esenek ennek áldozatán. Hollandia szempontjából különösen fontosak e, a bevízi hajózásban használt beségésű motorok. E, e tekintetben szerintem, hogy az amerikai normákhoz próbálunk közelíteni, azzal nagyon mellé nem nyúlhatunk. Köszönöm szépen, én szerettem volna dióhéjban elmondani. Köszönjük! Ek urat nem látom, ezért Eichhout úrnak adom meg a szót az zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is én is szeretnék köszöntet mondani Gárdini asszonynak. Fontos munkát végzett. Többen elmondtak már előttem, hogy mennyire fontos kérdés ez. Bár nagyon technikai jellegűnek tűnik, amikor megpróbáltam elmagyarázni az embereknek, hogy miről is van itt szó, elsőre annyira nem hozta őket lázba a dolog, mégis óriási következményei vannak. Az ECRS frak, frakció képviselőjének, kollégámnak hadd mondanám, hadd mondjam el, a NEC irányelv, tehát a plafonokkal kapcsolatos téma az ECR frakcióhoz tartozik, és mindig elmondja az kollégája, hogy mennyire fontos, hogy a jogszabály a forrás szinten megfelelően alakuljon, hiszen eh, hogyha maguk a forrás jogszabályok nagyon gyengék, akkor hiába fogunk egy új jogszabályt a határértékekre vonatkozóan, az Európai Bizottság hogy fog tudni megmondani a tagállamoknak, hogy nem tartják magukat az európai jogszabályokhoz egyértelműen összefognak ezek. Az egyszer mindig arra beszélt, hogy forráspolitika, forráspolitika, tessék, itt van, itt, és mit tesz az ECR? Megpróbálja a végrehajtást késleltetni, minél több kivételt szeretne elérni. A jobb jogszabályalkotásról papolnak itt az ECR-es kollégák állandóan, jó lenne, hogyha egy kicsit következetesebbek lennének, akkor is a jogszabályalkotás terén, amikor rájuk kerül a sor. Szerintem az nem célra vezető, hogyha egyre több kivételt szabunk meg, és egyre lassabban ültetjük át a gyakorlatban a jogszabályt. Jó lenne, hogyha önök maguk nem lennének következet, következetlenek, amikor a nitrogénoxidokra, illetve a PM10-re, tehát a szabadon szálló részecskékre vonatkozó szabályokat fogadjuk el nem akarom itt kritizálni egyáltalán Gardini eh, asszony munkáját, eh, ugyanakkor a végrehajtási szakaszt miért akarják 18 24 hónapra meghosszabbítani, illetve egyért egyértelmű kivételeket fektetnek le a 16-os és 17-es módosító indítványokban. Egyébként ezt a kérdést egy füst alatt az Európai Bizottsághoz is intézném. Milyen következményekkel járnak ezek a kivételek? Jó lenne, hogyha erről bővebben nem beszélnének, hiszen az Európai Bizottság erre nem tett javaslatot, és mielőtt elkezdenénk beszélni ezekről a kivételekről bővebben, amelyeket egyébként én alapvetően elviekben nem támogatok. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottság szólna pár szót arról, hogy mik ezeknek a hatása, mit akarunk ezzel egyáltalán elérni. Mert fennáll veszély annak, hogy ez is egy ilyen sajt, ilyen sveci sajtjogszabály lesz annyi, annyi lukasz rajta, mint egy igazi klasszikus svájci sajton, így nagyon nehéz lesz végrehajtani, átültetni a gyakorlatba érvényt szerezni neki talán érdemes lenne ezeket a lyukokat előre betömni, hogy valóban működjön a dolog. Amerikához próbálunk közelíteni. Ennek persze semmi köze a TTIP-hez. Ugye? Teszem fel a köldői kérdést, de érdekes azt látni, hogy mostanra akkor minden jogszabály terén Amerikához fogunk igazodni? Mert az emberek azt mondják, a TTIP semmiféle módon nem befolyásolja majd az európai jogszabályalkotást, hát e, akkor felteszem a, megint csak a költői kérdés, miért nem Svájchoz próbáljunk igazodni, amely egyébként vezető szerepet játszik, miért Amerikához, miért nem a vezető szerepet játszó, vagy a legjobban álló Svájchoz, Arról nem is beszélve, hogy en sokkal gyorsabban át lehet ültetni a gyakorlatban, mint ahogy jó néhány kollega eddig megpróbálta elmondani. Szerintem ne a lemaradozókat, hanem az e, élenjárókat próbáljuk magunk elé célként kitűzni, és persze ennek semmi köze a TTIP-hez, ezt újra és újra és újra elmondjuk. Egyre szkeptikusabbá kezdek válni e, ezen érvekkel szemben is. Zárásképpen tehát remélhetőleg érdekes vitát tudunk folytatni az ügyben. Jó lenne, hogyha következetesebbek lennénk a nek irányelv terén is, a többi frakciótól is erre számítok. Igaz ilyen? És remélem, hogy az előadóval valóban jó lesz az együttműködés, de arról biztosítatom önöket, hogy ha további kivételeket, illetve a gyakorlatban való átültetésre való hosszabb határidőket szabunk meg, akkor kemény és jogos alapos éveket várok, amiket eddig nem hallottunk. Köszönjük, Eleonora Evi következik. Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak a munkát, amelyet végzett. A széndiokszid kibocsátás tekintetében a bizottság <clears throat> javaslata nem megnyugtató, hiszen kongruensen kell eljárni annak érdekében, hogy meglévő normákat átfogóan tudjuk alkalmazni. Éppen ezért egy-két kivétel, melyre az előadó javaslatot tesz, bennünket sem győzett meg, például a kategóriák vagy pedig a kettes és a három, hármas kategóriára vonatkozó javaslatok. Ugyanakkor helyesnek tartjuk, hogy az igazgatási, administratív költségeket csökkentsük. Támogatható az is, hogy egy olyan kódexet fogadjunk el, amely mindenki számára hozzáférhető és mindenki számára egységes ellátást biztosít. A mi módosítóink ez irányba mutatnak, de ugyanakkor egy-két kollega aggájával egyetértek, úgy gondolom, hogy túlontúl gyakran hivatkoznak a jogszabály módosítások során, például itt is az USA-ban lévő jogszabályokra nem értek egyet ezzel a célkitűzéssel. Köszönöm szépen, Grosztát asszony. Merci beaucoup, euh, monsieur président. Köszönöm, elnök úr. Először is eh, gratulálok eh, a Gardini kollégának, és összességében támogatom a jelentését. Néhány dologra hívnám fel a figyelmet, különös tekintettel a vasúti ágazatra. Eh, Franciaországban a vasút jövőjéről egy komoly vita zajlik, és ezért is figyelem ennyire ezt a témát, az eh, biztos, hogy a 90%-a eh, villamosítva van a vasúti forgalomban, 80%-a, eh, ugyanakkor a további 20% az olyan mozdonyvontatású, amely infrastruktúrális okokból, vagy más okokból továbbra is dízelvontatású. És ezeket nyilván a lehető, ezeket a régi vonatokat, motorkocsikat eh, légszennyezési okokból is, vagy levegő környezetvédelmi okokból is eh, a lehető leggyorsabban eh, le kéne cserélni, javítani kéne. Ugyanakkor bátorítani kell a, köz, a vasúti fuvarozást. Az én hazámban ez komoly versenyhátrányban van a közúti fuvarozással szemben és eh, itt felhívnám a figyelmét a kollégáknak arra, hogy egyetértünk azzal, hogy előre kell lépni, de nem szabad további versenyhátrányt eh, előidézni a vasúti, eh, vasúti árufuvarozás szempontjából, tehát a hármas cikk és további eh, cikkek esetében, ahol a vasúti átállást szabályozzák, az eh, túl rövidnek tűnik, mint határidő. Ez eh, az ágazat szempontjából komoly nehézségeket okoz. Ezek hosszú távú beruházások ugyanis. A, a az elvárásokhoz való igazodáshoz pedig időre van szükség. Tehát eh, az ilyen dízel motorvonatok, illetve mozdonyok eh, lecserélésére szerintem több időt kell adni, ezért is támogatom a 16-os és 17-es módosítót. Ugyan ez igaz a bizottság eredeti javaslatának 50-es cikkére, ahol 12 e, éves határidőt szabnak meg. E, én úgy gondolom, hogy ez a határidő az reális, e, figyelembe veszi ugyanis a közbeszerzési időszakokat, illetve azoknak a kifutását. Itt itt eh, inkább, bocsánat, a 12 hónap helyett inkább 18-24 hónapra van szükség ahhoz, hogy eh, a közbeszerzések lefuthassanak. Összességében úgy látom, hogy pragmatikus tehát a javaslat ezen a területen. Eh, ennyit mondanék el Gardini asszony javaslatáról, illetve módos, módosítóiról. Nagyon jó munkát végzett, én magam is be fogok műteni egy módosítót. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig eh, Sejer Périk asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék először is Gárdéni kollégának, és meg szeretném köszönni a munkáját. A traktorokra vonatkozó szabályok nagyon fontosak számunkra Hollandiában. Jan Hajtam a kollégám már felvetette a belvízi hajózás kérdéseit. Hogyha megnézzük hogy milyen fontos szerepet játszanak a csatornákon való árumozgatás Hollandiában, akkor érthetik, hogy mennyire figyelünk erre a kérdésre. Ám ön azt mondta, hogy az amerikai normákhoz akarják közelíteni a belvízi hajózk motorjára vonatkozó szabályokat? Jól értettem, mert akkor nem nyújtok be módosító indítványt, ám hogyha nem így van, akkor ez egy erre vonatkozó módosító indítványt szeretnék benyújtani, és kérem, hogy erősítsenek, hogy jól értettem, amit mondott, vagy sem. Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy most megadhatjuk a bizottságnak, Escobar Guerrero úrnak a szót. Halljuk tehát a Gardini asszony javaslatára a bizottság mit válaszol. Merci. Euh, Köszönöm szépen. Először is szeretnénk köszönetet mondani Gárdini asszonynak. Valóban eh, építőjelegű volt vele az együttműködés, ugyanakkor az elért eredmény is kézzelfogatóan jó. A jelenlegi javaslat, a parlament eh, és a tanács egyébként tagállamok egy, egyszerre tárgyalják ezt a javaslatot. Úgy érzem, hogy közelednek a harcáláspontok, vagy a vélemények, és szerintem előre tudunk majd lépni a jogszabály szöveggel, amely lehetővé teszi, hogy az ambiciózus környezetvédelmi célokat elérjük, miközben a helységes belső piacot sem állítjuk fejtetejére. Az információ csere rendszerére vonatkozó javaslat, mi szerint ezt modernizálni kell, ezzel egyetértünk. Második fontos elem, van több olyan elem, amelyek kapcsolatban nyitottak tudunk lenni, amelyről szívesen beszélünk a tanácsi munkacsoportban. Ezek mit érintenek? Elsősorban azokat a részleteket, amelyek a folyami hajózást illetik, a csere motorokkal kapcsolatos módozatokat, a vasúti ágazatban használt eh, motorokra vonatkozó javaslatokat, illetve a felülvizsgálati záradékot. Ami egy kicsit nehezünkre eh, eh, esik, hogy megértsük, hogy pontosan hova vezet, ez a, az átmeneti időszakok meghosszabbítása. Az elemzéseink szerint ez eh, a felhasználók és az előállítók számára is pont az ellenkező hatást érné el az eszköz, az állomány menedzsmentben. Értjük persze, hogy egyes parlamenti képviselők felteszik azt a kérdést, hogy a retrofitting utolagos átszerelés vagy felszerelés vonatkozásában miért nincsenek javaslatok. Talán lehetséges újra megvizsgálni azt, amit az Önök szakbizottsága javasolt, az Euró 6-os kamionok Euró 6-os demisszió javaslatcsomagjára vonatkozóan egy retrofitting, tehát egy utólagos átszerelés vagy felszerelés javaslatot tettek. Rote úr jegyezte annak idején ezt. A kérdés az, hogy hogyan tudunk közös kritériumokat lefektetni, amely nemzeti szinten is ezt a retrofittinget, tehát utolagos felszerelést vagy átépítést lehetővé teszi. Nem tartom ezt kizártnak hiszen alapvetően nem áll messze ez a két jogszabály javaslat egymástól. Az amerikai normák és a javaslatunk közötti kapcsolatok, kapcsolatról szóló megjegyzésekkel kapcsolatban nem az amerikai normát próbáltuk időzni magunk elé célul, hogyha bizonyos fokú közeletis, közelítést megvalósítunk, az nem feltétlenül rossz, de például a kibocsátott részecskékkel kapcsolatos rész egyáltalán egyáltalán nem hasonlít az amerikai szabályozásra. Ahol nagyon ambíciózusak a céljaink. Nos, bizonyos amerikai, észak-amerikai normákat így figyelembe tudtunk venni, voltak nagyon olyan területek, ahol nem is voltak releváns amerikai normák. A hatástanulmány nyokakat még a TTIP-ről szóló tárgyalások megkezdés előtt elvégeztük, amelyek azt vizsgálták, hogy mik a legmegfelelőbb, legrelevánsabb normák, amelyeket például vehetünk. Ráadásul ebben er-, erről az ágazatról, ezzel az ágazattal kapcsolatos tárgyalások a TTIP ügyében vagy keretében semmiféle tárgyalások, egyeztetések nem folynak, éppen ezért azt hiszem, hogy el lehet mondani, hogy itt a saját érdekeinket, hát az európai polgárok egészségének a védelmet, a célja levegett a szemünk előtt, semmi más. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottságnak visszaadom a szót Gárdini asszonynak, hogy zárja le ezt a vitát. Sì, grazie Presidente. Io ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti. Köszönöm elnök úr, köszönöm minden kollégának, főleg az árnyék jelentéstevőknek, akikkel valóban már közös munkát végeztünk, amelyről azt mondhatom, hogy konstruktív volt, pragmatikus volt és együttműködésen alapult. Az a cél, hogy egy olyan szabályozást fogadjunk el, amely védi a környezetet és az egészséget is szolgálja, de ugyanakkor az egységes közös belső piac igényeinek is megfelel. Úgy gondolom, hogy sikerül majd megtalálni ezt a maximum határt, amelyel a legnagyobb támogatást, védelmet biztosítjuk a környezetnek, az emberi egészségnek, úgy azonban, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy egy olyan ágazattal van dolgunk, mert természetesen ez egy nagyon sok arcú, sokszínű ágazat, amelyre már nagyon sok szabályozási terhet helyeztünk, és jelentősen csökkentette a környezeti károsító kibocsátást ez az ágazat. Éppen ezért tehát figyelembe kell venni azt is, hogy milyen mértékben járultak hozzá a környezet feltételeinek javulásához. Teljesen világos, hogy mára már marginális számadatokról beszélünk, Éppen ezért az a fontos, hogy ezen az ágazaton belüli speciális igényekkel rendelkező piacoknak ö, ö, megfelelő környezetet biztosítsunk. Például az én hazámban a vasúthálózat 80%-a legalább villamosított. 20%-a a vonalaknak dízel vontatású mozdonnyal jár, ezek főleg hegyi térségek, és hogyha most ezekre a hegyi térségeken működő mozdonyokra, motorkocsikra túl szigorú elvárásokat kényszerítenénk, akkor ezzel elfolytanánk, tönkretennénk a vasútközlekedést ezen a területen. Tehát voltak éppen kontraproduktív hatást érnénk el. Összességében tehát figyel, figyeltem a felvetésekre, mindegyik felvetést meg fogom vizsgálni, például az SMD-s kollega, aki azt mondta, hogy olyan időzítést, a tíz év helyett hét éves időzítést tartana helyesnek. Megvizsgáljuk ezt a javaslatot, hiszen hogyha hét év célra vezetőbb, mint a tíz, hát akkor legyen így. De Az a fontos, hogy minden javaslatot, minden ma elhangzott konkrét felvetést megvizsgálhassunk. Összességében az, azonban annyit mondhatok, hogy nyitva állok önök irányában. Annak érdekében, hogy megfelelő definíciókat fogadjunk el a rendeletben, és megfelelő időzítést, illetve megfelelő határértékeket is. Persze vannak speciális igényt felvető ágaz, ágazatok, vannak olyan ö, motorok, amelyeknek nagyon hosszú az élettartama. És maga az élettartam tekintetében is nagy különbségek mutatkoznak. Ezért tehát az előttünk álló napokban, hetekben konkrét eseteket is megvizsgálva igyekszünk egy megfelelő egyensúlyt találni. Hiszen gyártókról, motorgyártókról beszélünk. Nem tudom, hogy jól értettem-e, amit az ECRS kollega mondott, mi szerint, hogy hiányzik egy megfelelő, az e- gépjárművek egész élettartamára vonatkozó szabály, szabály. Nos, ha jól értettem, azt mondhatom, hogy ez egy olyan szabályozási hiány, amelyet érdemes volna lefedni, de mint hogy tudjuk, hogy már most is nagyon súlyos terhet jelentenek a környezetvédelmi határo, határértékek a gyártók számára. Éppen ezért meg kell akadályozni, hogy kivételekkel ne hosszabbítsuk meg a nagyon környezetszennyező gépjárművek életben tartását, illetve működését. Összességében tehát köszönöm szépen mindenkinek, amit mondott, lejegyeztem a felvetéseiket, észrevételeiket, ajánlásaikat. Azt gondolom, hogy a következő napokban és hetekben ezen anyagból tudunk majd dolgozni. Köszönöm szépen mindenkinek, és jó munkát kívánok a jövőre nézvést is. Köszönjük szépen! Mindenkit emlékeztetnék még az időzítésre. A módosítók beadásának határideje június 4-en szakbizottságunkban a mandátumról a 15. július 15. ülésünk szavazunk, aztán az ENVI a későbbiekben határozzuk meg, hogy mikor szavazunk az envi ben erről. Most felfüggesztjük az üdös pár percre, utána szavazunk. Dear colleagues, we can uh, start to vote. The first... Kedves kollégák, elkezdjük a szavazást. A re, a hatos napirendi pontról kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján bizonyos aromaanyagok uniós listáról történő visszavonása. Egyszer szavazunk az egész um, kifogás kapcsán, megnyitom a szavazást. We wait, okay? Because someone needs the voting card, but okay. Ok, avete votato tutti? Il... Szavazott mindenki? Hogyha igen, nem, még nem, Ok, il voto è chiuso. No. Ok, il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Andiamo adesso. Menjünk is tovább. Hetes napi rendi pont. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek unión belüli kereskedelmi rendszeréhez péci stabilizációs tartalék létrehozás és működtetésem. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Votiamo adesso il... Tovább megyünk. Erenc Garcia jelentéséről szavazunk. A nukleáris baleset vagy bármely egyéb radiológiai vészhelyzetet követően az élelmiszerek és takarmányok radioaktív szennyezettségének legmagasabb megengedett értékei című jelentésről szavazunk. Kezdjük az egyes kompromisszummal. Ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, ezt elfogadtuk. Menjünk tovább. 66, Rivázi kollega, módosítője mellettem, ellenem. Tartózkodott-e valaki, ezt elutasítottuk. Tovább megyünk. 113-as ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott elutasítva. 110 mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki elutasítva, 111-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 112 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 115. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott elutasítva? 13 melletten, ellenem, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Menjünk is tovább. 71-es módosító 71-es módosító mellettem, ellenem, elutasítva. 14-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 72-es módosító mellettem, ellenem, kitartózkodott, hát ezt ellenőrizzük le. Avete votato tutti? Il voto... Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Emendamento 73. 73-as módosító mellettem. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? Ellenőrizik ezt is nem. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Respinto. Elutasítva. 74-es módosító mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 75-ös mellettem. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellettem. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. 79-es Rivázi kollega módosítói, ki van mellettem? Ki van ellenem? Ki tartózkodott? Hát ezt ellenőrizzük lenézzük nézzük meg. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18 és 81, ez azonos, mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Szavazzunk akkor most a 82-es módosítóról két részben az első rész a hármas kompromisszum által módosítva, a particularly of the most vulnerable segments of society-val módosítva mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 88-as módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 87-es mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki elutasítva. 89-es módosító, ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk. 90-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 91-es módosító mellette, ellene, tartózkodott-e valaki, elutasítva. 92-es módosító. Nem, bocsánat, mondja az elnök, 93-as módosító. Tehát a 92-esről szavazunk mégis, 92-es mellette, ellenem, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Itt a szocialistáknál úgy tűnik, hogy eltűnt a kezük, jelezzék jobban. 93-as módosító mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 96-os kitámogatja. Ki ellenzi? kitartóskodott. Csak ellenőrizzük ezt le. Avete votato tutti? Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. 99-es mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki? Ezt is ellenőrizzük le. Avete votato tutti? Il voto... Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást, elfogadtuk. 102-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodott a valaki, elfogadtuk. 103-as mellettem, ellenem, tartózkodott a valaki? Ellenőrizzük ezt is, nem? Avete votato tutti? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 104-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. Nem. Csek. Avete votato tutti? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk elnézést. 21-es módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 23-as. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Lássuk a preambulum bekezdéseket, négyes módosító mellettem, ellene tartózkodását utasítva, 30-as módosító kitámogatja. támogatja, ki ellenzi, ki elfogadtuk. 31-32 az azonos mellettem, Ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellettem, Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító kitámogatja, kiellenzi, Ki ellenzi? Ki elfogadtuk. 35-ös mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 36-os kitámogatja, támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. 37-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító kitámogatja. Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. 38-as ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elutasítva. 39 mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva. 7-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 41-es módosító ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Ellenőrizzük ezt le. Avete votato tutti? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44 módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 43-as mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 45-ös mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 8-as módosító, ki támogatja? Ki van ellenem? kitartózkodott, elutasítva. 48 os módosító mellette. Ellenem. Tartózkodott, elfogadtuk. 50-es mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 51 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 52-es mellettem, ellenem, tartózkodással utasítva. 53-as mellettem, ellenem, tartózkodással utasítva. 54-es mellettem, ellenem, tartózkodással utasítva. 55-ös módosító két részben. Első rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56-os kitámogatja. Ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. 57-es mellettem, ellenem, hát nézzük meg. tutti a favore. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást, elfogadtuk. 58-as módosító kitámogatja. Kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elfogadtuk. 9-es módosító kitámogatja, ki van ellene, kitartózkodott, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellettem, ellenem, elfogadtuk. 61-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellett, ellenem, tartózkodás elutasítva. 63-as mellettem, ellenem, ellenőrizzük le. Avete votato tutti? Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 64-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodott elfogadtuk. 65-ös szóbeli módosítóval a néppárt nyújtotta be szóbeli módosítót. Ellenzi valaki a szóbeli módosítót, hogyha nem, akkor szavazhatunk róla, nem ellenzi senki, tehát akkor mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig Az ilyen módon módosított szöveg végszavazása következik. Megnyitom az elektronikus szavazást. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Most pedig dobbiamo fare il voto sulla uh, risoluzione legislativa most pedig a jogalkotói állásfoglalás indítványról szavazunk, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. We have finished our vote. And now... a végére értünk ezzel. Köszönöm azoknak a kollégáknak, <clears throat> akik elhagyják a termet, hogy ezt csendben teszik. A következő napirendi ponttal folytathatjuk, ami pedig az erőforrás hatékonyság a körforgásos gazdaság felé elmozdulva. Pietikainen asszonynak adom meg a szót, aki az előadónk témában, hogy vezesse fel a jelentését, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogy... Uh, put uh, amendments forward. As all in all, there's quite a list of them. Uh, quite a list of them when we have. Uh... Köszönöm. 400-nál is több módosító indítvány érkezett. De hogyha végignézzük őket, akkor láthatjuk, hogy korlátozott számú témával foglalkoznak ezek. Az erőforrás eh, hiányt eh, hogyan definiáljuk, mint az Európai Unió eh, egy alapvető hátrányát. Vannak, akik ezt szélesebben, vannak, akik szűkebben szeretnék definiálni. Ez volt tehát az első megjegyzésem. A következő az az, hogy jogszabályra van szükség, egyesek szerint, mások szerint viszont önkéntes vállalásokra. A személyes meggyőződésem az, hogy akár csak az önkéntes adózás, ez sem működhet és nem is működik, mert túl nagy kihívás jelentene sokak számára, illetve egész egyszerűen nem lenne ez, nem biztosítana egyenlő versenyfeltételeket. A munkaerő minősége, illetve hogy mit milyen összegeket kell fordítanunk az ilyen típusú beruházásokra. Nos, kötelező vagy nem kötelező érvényű előírásokra van szükség, illetve milyen alindexek vagy indikátorok jelzőszámokra van szükség. Nos, én hajlok arra, hogy inkább általánosabb jelzőszámokat alkalmazzunk, ahelyett, hogy külön beszélnénk ezekről részletesen. Hogy a célkitűzések kötelező érvények, vagy nem kötelezőek legyenek, erről is folyamatosan újra és újra folyik a vita. Nekem logikusnak tűnik, hogyha valamit teszünk, akkor legyen mindenki számára kötelező. Legyenek Legyenek tehát ezek kötelezőek, hiszen önkéntes fellépés ezen a téren igazából nem számíthatunk. A kritikus alapanyagokkal kapcsolatban ez is jellemző tendencia, hogy bizonyos kritikus alapanyagokat említünk, hogy mennyire megyünk részletekbe a fenntartható épületek, fenntartható élelmiszerek tekintetében, hát korlátozott a rendelkezésünkre álló hosszúság, tehát mennyi, milyen hosszú lehet a, a szöveg maga. Alapvetően nincs elemetésem, hogyha a felsorolást szeretnének, de mm, igazából nem látom ezt annyira szükségesnek. Vannak már módosító indítványok, amelyek a veszélyes anyagokkal kapcsolatosak annak a célját állapítják meg, hogy a mérgező vegyi anyagok felhasználását teljesen megszüntessük. Ezzel kapcsolatban is vannak módosítanyítványok mindig két iránymutatóak. A 0 százalékos hulladék arányt és a hulladék gazdálkodási irányelvre való hivatkozást több módosító indítvány is szeretné. Az öko-design irányelvre szerintem is érdemes lenne itt utalni. És az én olvasatomban jó néhány olyan módosító indítvány van, amelyet probléma nélkül be tudunk építeni a szövegbe. Ezek az említett témák azok, ahol leginkább eltérő vélemények találhatóak. de már körvonalozódni látszik számomra az, hogy milyen formát ölthetnek majd a kompromisszumok. Jövő hét csütörtökön szeretnék az árnyék előadókkal egyeztetni, és remélem, hogy egy ilyen átfogó kompromisszumra tudunk majd jutni a jelentésem témájában. Most ezen a ponton annyit mondhatok még, hogy szívesen válaszolok bármiféle kérdésre, és és örömmel hallgatok meg bármiféle kritikát, amelyet megfogalmaznak a jelentéstervezetemmel kapcsolatban. Köszönjük, mondja az elnök Pitikainen asszonynak. Kezdjük az elnék előadókkal. Elsőként Paducs úr nevében Toffori úr kap szót. Köszönöm, elnök úr, Paulucci képviselőt helyettesítem, és az ő nevében szeretnék a módosítókról, illetve a kompromisszumokról szólni. Négy általános észrevétele van Paulucsi kollégának, aztán pedig eh, a hulladék eh, és eh, az épület energiahatékonyságok tekintetében van kijelentésem. Sefkovics biztos bejelentette, hogy 2000 15-re az ECO kompatibilis irányelvet módosítani fogják, és az első kérésünk abban rejlik, hogy az irányelve áttekintését terjesszék ki ne csak az energia termékekre, hanem az épületekre, a ruházatra, hogy csak néhány példát idézzek. Egy további kérdés kérés pedig az, hogy a bizottság által végrehajtott áttekintés vegye figyelembe azt a lehetőséget, hogy minimális szinteket meghatározzanak az új termékek tekintetében. Egy további szempont a tengeri hulladékra vonatkozik. Éppen a Rio Plus 20 csúcs döntései alapján kötelező érvényű szabályokat igyekszenek elfogadni ezen hulladékok tekintetében. 2025-ig 20%-os csökkentés az elő, előirányzat. Minden a tengerbe dobott hulladékre, főleg a műanyag hulladékra nemzetik, nemzetközi megállapodás vonatkozik, majd mely hulladékok elsősorban a tengerhajózásból erednek. Egyetértünk azzal a javaslattal is, hogy hatékonyabban kell a természeti erőforrásokkal, főleg a fával bánni, de ugyanakkor a biomassa felhasználásának hierarchiáját, illetve a hulladék, hier, hulladék piramisban mondottokat figyelembe kell venni. Végezetül pedig egyetértünk azzal, hogy kötelező mutatószámokat vezessenek be, de ugyanakkor ezek nem csak a fogyasztást kell, hogy mérjék, hanem egyben teljesen világos módon a széndiokszid kibocsátást, valamint a nyersanyag felhasználást is. Ennek fényében úgy gondoljuk tehát, hogy nem csak a környezeti fenntarthatóságot, hanem a technológiákat is figyelembe kell venni, és éppen ezért a harmadik államokkal való párbeszédben is meg kell jeleníteni ezeket a szempontokat, például a nemzetközi megállapodások során, annak érdekében, hogy mindenki számára ugyanazon szabályok, illetve ugyanazon indikátorok érvényesüljenek. Ami azonban a hulladékpolitikát illeti, itt különböző javaslatokat nyújtottunk be, azt kérjük, hogy a biológiailag leépülő hulladékokra vonatkozó szabályt 2020-ig vezessék be, és ugyanakkor ugyanúgy azt kérjük, hogy 2020-ig a bizottság írja el kötelezően a biológiailag lebomló hulladékok köt, különgyűjtésének kötelezettségét, és ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk a textíliákról és a ruházati hulladékokról. Az európai cél évvégéig eh, kerül elfogadásra, és ez egy 70%-os eh, városi hulladék eh, célkitűzés csökkentésről szól, de ugyanakkor fontos, hogy európai szinten számítási módszertan dolgozzunk ki. Ami pedig a hulladékokat illeti, vannak olyan maradvány hulladékok, amelyeket nem lehet lerakni a szeméttelepeken, vagy nem lehet őket elégítni. Az ezekre ezekre tehát a nem háztartási hulladékokra, amelyek veszélyes hulladékok, speciális szabályok kell, hogy vonatkoznak, és ezek ki kell, hogy terjedjenek az egész hulladék vertikumra. Ami pedig a épület területekben felhasznált nyersanyagok tekintetében való hatékonyságot illeti. Azt várjuk el, hogy a bizottság közép és hosszú távú menetrendet készítsen elő, a fenntartható gazdálkodás szabályait felmutatva, és fontos, hogy indikátorokat és módszereket dolgozzunk ki a városi, illetve a különböző vidéki térségek megkülönböztetése érdekében. Úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan megközelítés volna, amely nem csak a környezet érdekét szolgálna, hanem melynek során figyelembe vennénk a társadalom, a szociális szempontokat is. Nagyon fontos, hogy a mindenfajta veszélyes hulladékok, illetve veszélyes anyagok épületbe való beépítését is hatékonyan tiltsuk, és ennek érdekében egy messze tekintő, távolba tekintő átfogó stratégiára volna szükség, mely már a meglévő épületek modernizálására, illetve az új épületek eh, építésére is vonatkozna. Kérjük tehát, hogy eh, ne csak eh, egyre bonyolultabb szabályokat fogadjunk el, hanem olyan szabályokat fogadjunk el, amelyek lehetővé teszik az épület állomány modernizálását és fenntartását, és nem túl bonyolultak. Ugyanakkor a élelmiszeripar eh, fenntarthatósági szempontjait is figyelembe kell venni. Valóban fel kell lépni a pazarlás, az élelmiszer hulladék, eh, hegyek eh, létrejötte ellen. Erre vonatkozólag kérjük, hogy idei év végéig egy kötelező érvényű 2020-ig terjedő 30%-os élelmiszer hulladó csökkentésre vonatkozó szabályt fogadjanak el. Úgy gondoljuk, hogy a körkörös gazdaságra vonatkozó átfogó stratégia csupán akkor lehet sikeres, hogyha persze a polgárokat, a vállalkozásokat széles körben neveljük, felkészítjük, felvilágosítjuk az Európai Unió területén, nem csak az egyéneket, hanem a különböző civil szervezeteket is segítjük támogatni kell ugyanakkor a szakképzés különböző ágazatait is annak érdekében, hogy megfelelő képzett mérnököket, szakemberekkel rendelkezzünk, akik eh, élettel tudják megtölteni a jogszabály eh, száraz betűit, és valódi lendületet adhatnak ezen új politikának. Köszönjük szépen! Most pedig Demez Méker kollega kapszót. szót. Köszönöm, Ja, een, eh, een heel pak amendementen en dat toont natuurlijk het belang aan. Köszönöm, nagyon sok módosítót kell eh, végig gondolnunk, ami eh, azt mutatja a számos kolokvium, munkareggeli, stb. mellett, hogy mennyire fontos ez a téma. Ugyanakkor a körforgásos gazdaság nagyon fontosak, nem csak itt a parlamenten belül, hanem azon kívül is örülünk annak, hogy itt most egy stratégiai jellegű vélemény születhet, és hogy a nyári szünet előtt a plenárisra kerülhet a téma. Nagyon sok módosító, nagyon sok kérdés merült fel. Nem szabad szem elől veszítenünk a legfontosabb Eh, szempontokat, nevezetesen, hogy ez egy világos, ambíciózus, ugyanakkor megvalósítható projekt kell, hogy legyen. Világos üzenetet kell eh, küldeni. Ez eh, vonatkozik a kompromisszumos módosítókra is. Ami a személyes álláspontomat illeti, öt dologra hívnám fel a figyelmet. Először is a körforgásos gazdaságra való átállás szükséges ahhoz, hogy fenntartható maradjon a gazdaságunk, működjön tovább a gazdaságunk. Európa ugyanis erősen függ az importált alapanyagoktól, természeti erőforrásaink pedig gyorsan fogynak. A az újrafelhasználás, újrahasznosítás eh, tehát egyrészt környezetbarát dolog, másrészt a gazdaság beindításának is egy eh, érdekes eh, módja lehet. Emellett a jogszabályoknak hosszú távú jogbiztonságot kell adniuk, új üzleti modelleket kell létrehozni, amelyek a másodlagos erőforrások szempontjából, vonz, felhasználása szempontjából fontossá teszik, e, és versenyképesre teszik Európát. Ami az energia, ez az erőforrás hatékonyságot illeti, tudjuk, hogy egy rendkívül bonyolult kérdésről van szó, mert egy sor dolgot kell itt e, megfontolni, számba venni. Fontos, hogy világos összehasonlítható adatokkal dolgozzunk, nem szabad elfeledkezni arról, hogy a jelző számok megvalósíthatóak kell, hogy legyenek, és nem szabad, hogy az adminisztratív terhek azok jelentősen megnövekedjenek. 2030-ig az erőforrás hatékonyságot 30%-kal kell növelni. Az én módosítom itt a tagállamok számára adott rugalmasságot hivatott elérni. Észszerű politikára van szükség az erőforrások felhasználásánál, ezzel kapcsolatban is benyújtottam egy módosítót, mert úgy látom, hogy van egy tendencia arra vonatkozóan, hogy a, az ökodizájnokat terjesszük ami a hulladékcsomagot illeti, itt utalnék egy olyan sajtótájékoztatóra, amit a raportőrrel együtt tartottam. Itt is benyújtottam egy módosítót, amely országspecifikus reformokról szól, harmonizált módszerekről, és a az újrahasznosítási hierarchia tiszteletben tartásáról, valamint a gyártók ösztönzéséről örömmel fogok együttműködni a raportőrrel és sárnyék előadó kollégáimmal a jövőben is. Most pedig Gerbrandi úr következik. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm szépen Kájnernek is ezt a jól sikerült jelentést. Deszmáker kollégának teljesen igaza volt akkor, amikor azt mondta, hogy nagyon elkötelezettek vagyunk a körforgásos gazdaság mellett, ami számomra nem meglepő, mert alig van olyan téma, amely annyira összekötné a gazdasági növekedést a környezetvédelmi ügyekkel, mint éppen ez. hogyha visszagondolunk az eredeti bizottsági javaslatra, a hulladék csomagra és az azt kísérő közleményre, akkor ott is kilomborodik ennek a dossziénak a gazdasági jelentősége. Ugye ezt a környezetvédelmi főigazgatóság állította össze ezt az anyagot. A bizottsági közleményből idézve elmondanám, hogy évente az európai vállalkozások 600 milliárd eurót takaríthatnának meg azzal, ha átállnánk egy körforgásos gazdaságra. Ez az európai gazdaságnak 3,9%-os eh, növekedését hozhatná el. Ez egy csillagászati számnak tűnik akkor, amikor alig sikerül elérnünk az 1%-os gazdasági növekedést. Mégis sokan úgy gondolják ezt, hogy ez egy, egy pusztán környezetvédelmi joganyag tervezete, ugyan, és bizonyos szempontból az, de iszonyatos gazdasági haszonnal is jár. Szinte ingyen van. ezért is furcsa az, hogy a Juncker bizottság visszavonta az egyetlen jogalkotási kezdeményezését ennek a, ennek a témának a, a hulladék jogszabályváltozatot. Európa mindössze 30%-át tudja előállítani annak az e- elsődleges, eh, azoknak az elsődleges erőforrásoknak, amelyeket felhasznál. Eh, ha önök megkérdeznek bármilyen forrásfelhasználó iparágat, akkor azt fogják mondani, hogy nem az erőforrások magas költsége a legnagyobb probléma, az egy kihívás, de azt tudják kezelni, hanem azt, hogy az árak iszonyatos mértékben ingadoznak, instabilak hogy ennek most, hogy le, itt most biológiai forrás, erőforrásokról van ez szó, vagy anyagokról, nyersanyagokról, iszonyatosan hullámoznak az árak, és ez az árhullámzás, ez minden cég számára egy rémálom. Ezt is meg lehet oldani, ezt a problémát azzal, hogy kialakítunk egy körforgásos gazdaságot. Tehát gazdasági és környezetvédelmi szempontból is fontos dologról van szó. Szirpa egy nagyszerű jelentést csinált, és én azt gondolom, hogy jobban ki kell használnunk a piaci lehetőségeket, mint ahogy jelenleg tesszük. Tehát egy erős piacot kell kialakítani másodlagos anyagokba, másodlagos erőforrások erős piacát. Itt lehet például akár erőforrásadókat, akár munkát terhelő adókat, vagy áfát olyan módon kialakítani, átalakítani, hogy az kedvezzen ezeknek a másodlagos felhasználású anyagoknak. De én magam is néhány évvel ezelőtt az erőforrás gazda, erőforrás hatékonyságról szóló jelentésemben egy hulladék Schengenről beszéltem, azon országok, amelyek megfelelő módon menedzselik eh, a hulladékukat lehetővé kéne tenni, hogy szorosabban együttműködjenek, hogy a másodlagos felhasznál, másodlagosan felhasználható hulladék könnyebben mozogjon az európai országok között. Nem akarok most hosszasan beszélni a környezetbarát tervezésről, illetve az arról szóló irányelvről, hanem eh, inkább az európai szemeszterrel kapcsolatban említeném, hogy ott is az erőforrás hatékonyságot jobban szem előtt kell tartani, az idei jelentésből ez teljesen hiányzott, végezetül pedig hagyományosan jók vagyunk abban, hogy bizonyos költségvetési sorokat mikroszkóp alá veszünk, illetve Eh, átgondoljuk a Juncker tervnek a, az energiahatékonysági elemeit, eh, de azért oda kell figyelni a többi költségvetési sorra is, illetve a többi jövőbeli beruházásra is az efsz belül, eh, és el kell érni azt, hogy azok nem hatnak ellene a körforgásos gazdaságnak. Tehát így az összes politikának sokkal koherensebbnek kell lennie. Köszönöm még egyszer a raportőrnek, és tényleg nagyon jó az együttműködés vele is, illetve a többi árnyékaladóval. Arra számítok, hogy ez így is így, továbbra is így lesz. Most pedig Kanyécsna asszony következik. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani Pitikainen asszonynak, az előadónak. Tudom, hogy nem volt könnyű dolga. Mert nem csak a mi eh, érdekeinket, javaslatainkat, hanem a különböző tagállamok közötti érdekkülönbségeket is figyelembe kellett venni. Ez soha nem könnyű dolog. Az elején szeretném rögtön az elején világosan elmondani, hogy reális célokat kell eh, kitűznünk magunk elé, amelyek tudományos elemzéseken alapulnak, ugyanakkor amelyek reálisak, megvalósíthatóak. Szerintem 70%-os újrahasznosítási célkitűzése első körben túl magasnak tűnik, erről érdemes lenne még beszélni. Rólam is beszélve, hogy a, jó lenne, hogyha a, nem csak a recycling, az újra felhasználás, újrahasznosítás terén lenne ilyen ambíciózus az Európai Bizottság, hanem más területeken is. Például a kereskedelmi és ipari hulladék terén nem csak a, a kommunális hulladék terén. Persze, ne értsék félre, a fenntartható gazdaság csak az újra felhasználás, újrahasznosítás segítségével képzelhető el. Ugyanakkor fontos, hogy ezek a, a célkitűzések nem csak papíron nézenek ki jól, hanem a gyakorlatban is megvalósíthatóak legyenek a szerves szemét szétválasztásával, szótérzésével kapcsolatban eh, én támogatólag lépek fel ez ötlet kapcsán, ugyanakkor nem szabad, hogy eh, irreálisak legyünk a célok kitűzésében. Ehm, persze a teljes körforgásos gazdaság csodálatos lenne, ugyanakkor a százszázalékos tökéletes körfogásos gazdaság megvalósításától olyan messze vagyunk még, mint mint Makó Jeruzsálemtől. A tagállamok megközelítése, jelenlegi gazdasági realitása egyelőre nem teszi lehetővé a százszázalékos körfogásos gazdaság megvalósítását, ugyanakkor nem szabad, hogy a fürdővízzel eh, a gyereket is kijöntsük, tehát nem szabad, hogy csak az irreális cégkitűzések miatt a maga az eredeti cégkitűzés kerüljön veszélybe. Amennyire lehet a primer elsőleges energiaforrásokat a hulladékból előállított energiával is pótolhatjuk. teljesen egyetértek, hogy a szemét égető művekben szemetet elégetni anélkül, hogy ebből energiát is nyernénk ki, ez, ez valóban botorság lenne. Jó néhány tagállamban ez már évek óta működik, ezt nem szabad veszélybe sodorni. Az élelmiszer hulladékkal kapcsolatban először is maga a definíció, fogalom meghatározás is problémás. A szerves hulladékot mindenképpen szét kell válogatni, le kell választani a többi típusú kommunális hulladéktól, külön kell választani a növény és eredetűt, de hát még egyszer mondom, az élelmiszer hulladék fogalma is már problémás. Az építőipari hulladék, amely elsősorban a, a felújításokból származik, is részben újrahasznosító, részben azonban veszélyes lehet. 2025-es és 2050-es célok mindenképpen reálisak kell, hogy legyenek. A következő módosítóban az Európai Bizottsághoz fordulok, és azt kérem tőle, hogy vegye figyelembe a tagállamok különböző eh, igényeit, elvárásait. Végezetül emlékeztetném a kollégákat, hogy gyakran érnek bennünket olyan vádak, hogy nem megfelelően fogalmazom, meg jogszabályokat. Mi ugyanezzel a váddal illetjük az Európai Bizottságot is igen gyakran, most mégis ugyanebben a hibába esünk magunk is. Ne tegyük ezt. A másodlagos erőforrások fogalmakat sem szabad kifelejteni ebből a csomagból. Egyértelmű, világos fogalommeghatározásra van szükség az a kapcsolatban, hogy mi számít hulladéknak, illetve egyértelmű megközelítést kell kidolgoznunk, amely az administratív terheket is csökkenti. Amíg nem sikerült meghatároznunk azt, hogy világosan, érthető módon, hogy pontosan miről is beszélünk, amíg nem beszélünk egy nyelvet, amíg nem sikerült közös fogalom meghatározásra jutni, addig elbeszélünk egymás mellett, és semmiféle harmonizációt nem fogunk tudni elérni, nem is beszélve arról, hogy ambiciózus céljainkat megvalósítsuk. Köszönöm. Naomi. Köszönjük szépen. Eichhout úrnak adom meg a szót. Thank you, Mr. Chairman, and first... Köszönjük szépen, elnök úr. Elnézést szeretnék kérni Turmes kollega nevében, aki nem tudott ma jönni, tehát az ő nevében szólalok föl. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem bánom, hogy én ragadom meg a szót, mert otthon érzem magam a témában, nem mondják meg, hogy eh, nem bánom, hogy nincs itt, de nem bánom, hogy nincs itt. Köszönöm Pitikoinen kollégának ezt a kitűnő munkát, amelyet végzett. Köszönjük a módosítókat is. Tudjuk, hogy a módosítókban valóban csak egy kicsikét lehet változtatni a szövegen, de most azért az egész jelentést megcélozták a módosítók, hiszen azért jó ez, mert eh, Ebben a jelentésben a parlament véleménye fogalmazódik meg, üzenete a bizottságnak, miszerint, hogy legyen becsvágyobb. De ugyanakkor köszönettel tartozom az Európai Bizottságnak is, hogy ilyen nagy figyelem, hogy a figyelem homlok terébe tette a dossziét, amikor múlt év őszén arról volt szó, hogy a bizottság esetleg visszavonja ezt a jogalkotói javaslatot, és én az újságíróknak megpróbáltam megmagyarázni, hogy mi történik. Sok újságíró azt mondta, nem tudom, mi volna a körkörös gazdaság. Mi már hosszabb ideje eszmét cserélünk, beszélgetünk itt a parlamentben erről, de a világban nem mindenki érti azonnal, hogy mit is jelenten ez. A körkörös gazdaság eh, fogalmát nagyon nehéz volt megjeleníteni a hírekben, de köszönhetően a bizottságnak most már a nagy újságok is a cirkuláris vagy körkörös gazdaságról beszélnek. Köszönjük tehát, hogy a bizottság azzal a fenyegetéssel, hogy visszavonja a dossziét, ennyire ráirányította nyitotta magára a dossziéra a figyelmet. Nos, ez a jelentés nagyon fontos lesz a bizottság számára, hogy megmutassuk a számukra, a bizottság számára, hogy mit várunk el a bizottságtól. Jelesül, hogy becsvágyobb célokat fogalmazom meg. Ezért örülünk, hogy a bizottság nyomon követi munkánkat. Ami a dolog tartalmát illeti, örülök, hogy az upstream és a downstream szempontokra is figyel Pitikajnen asszony, tehát nem csak a hulladék szabályozásra, hanem ugyanakkor a nyersanyagok felhasználására is. A hulladék szabályozásról szólva valóban nagyon fontos, hogy a meglévő szabályokat érvényesítsük, és először is az elkerülés, a csökkentés és az újrafelhasználás érvényesítsük, és csak ezután jön, jön az újrahasznosítás, Erről szól ugye a hulladék csomagú, hulla, hatályos hulladék irányelvek. Konacsna kollega beszélt az égetésről. Valóban nagyon fontos, hogy kidomborítsuk, hogy az újrahasznosítható hulladékot ne égessük el. Hiszen, hogyha betiltjuk a depóniákat, a lerakókat, akkor azt fogjuk látni, hogy mindent szépen el akarnak majd égetni látjuk már, hogy ez történik sok országban, csökken a lerakók száma, de nem nő az újrahasznosítás és az újrafelhasználás aránya. Nos, Hollandiából jöve azt mondhatom, hogy kitűnőek vagyunk, profik vagyunk a hulladékégetésben, az Egyesült Királyságban is ezt látjuk, hogy egyre többet égetnek, de ez bizony nem segít rajtunk, kedves kollégák, biztosítanunk kell, hogy az újra felhasználható és újra hasznosítható hulladékot ne égessük el. Ami pedig az upstream oldalt illeti, az eco-design nagyon fontos, valamint a veszélyes hulladékok helyettesítése, kiváltása is fontos. Pitikajnán asszony beszélt erről arról, hogy más-más véleményen vannak az egyes feleke tekintetben, de úgy gondolom, hogy valóban biztosítani kell, hogyha igazán újra felhasználni, vagy újra hasznosítani akarunk anyagot, akkor biztosítani kell, hogy veszélyes anyagok ne legyenek benne. Sok cég ezt látjuk, a körkörös gazdaság vitáját arra akarja felhasználni, hogy a reach megfogalmazott normákat vizezze fel. Ez egy-két cégnek, mintha szenvedélye, hobbiává vált volna. Szóval meg kell akadályoznunk, hogy a REACH-ben megfogalmazott normákat ne vizezzük föl, és biztosítsuk, hogy a ciklusba ne kerüljenek be, az újrafelhasználási, újrahasznosítási ciklusba ne kerüljenek be veszélyes anyagok. Még egy utolsó észrevételem van, Hebrandi kollega Schengen gondolatával kapcsolatban. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyra értékelem az ön ragaszkodását e kérdéshez, hiszen már a forrás hatékonyság jelentés tervezetében ez szerepelt, de szerencsére kiszavaztuk a jelentés tervezetből, hát most Hebrandi kollégám ismét be akarja csempészni ezt szövegbe ezt a passzust, hát remélem, hogy ismét kiszavazzuk a szövegből, és örömmel tekintek el ezelébe. Köszönöm, most pedig Pedicini kollega kapszót. Köszönöm szépen. Eichhardt kollega minden egyes szavával egyetértek. Amikor a Konecsna kollega által mondottakra utalt, ezzel egyetértünk mi is. Nem lehet minden hulladékot elégetni, főleg nem szabad ösztönzőket beépíteni a rendszerbe, mely hulladék égetésre ösztönöz. Egész egyszerűen tudni kell, hogy mi hasznosítható még a hulladékból. A mi egyébként úgy gondoljuk, hogy már a vita elejétől kezdve úgy gondoljuk, hogy a hulladék elkerülés és csökkentés a legfontosabb célkitűzés. Hiszen így lehet biztosítani a körkörös gazdaságot. Hogyha valóban fenntarthatóvá és körkörösé akarjuk tenni a gazdaságunkat, akkor minden a környezetre és az egészségre káros forrás csökkenteni kell, például a foszilis erőforrások felhasználását is csökkenteni kell. Általában nem szívesen beszélek Olaszországról, de egy példát hogy hozzak fel, mert ez itt, erre büszkék lehetünk. Mi Olaszországban például az energia számlában egy, egy részt az számlánkból a megújuló energiaforrások ösztönzésére fordítunk, ez a geotermikus, a vízenergia, a szél, illetve a napenergia felhasználására ösztönzi a termelőket, az előállítókat, és 70%-át sajnos ugyanakkor az olaj a kőolaj előállításra, kitermelésre fordítják. Hát ez egy teljes képmutatás, szóval az ötlet, a rendszer jó, de felhasználása nagyon téves. Hiszen egy sor olyan öm, alkalmazást irányoz elő ez az ösztönző, mely az áfa csökkentésével helyzetbe hozza a megújuló energiaforrásokat, illetve az újrahasznosítás és az újrafelhasználás. Mi éppen ezért egy fenntartható és minden nyersanyagra kiterjedő származási bizonyítási rendszert akarunk bevezetni, így csökkentve egyrészt a hulladék mennyiségét, és biztosítva a környezet, a hulladék felhasználásban és újrahasznosításban rejlő hatalmas gazdaság és egyben szociális potenciált is. Ezzel ugyanakkor az újrahasznosítás becsvágyó célját is össze kell kapcsolni, bár összességében Konacsna kollégával vagyunk, értünk egyet a tekintetben, hogy a cél legyen becsvágyó, de realista. Ugyanakkor 70%-os céllal egyetértünk. Azt meg kell akadályozni ugyanakkor, hogy 2050-ig egyrészt támogatandó célnak tartjuk, hogy megszűnjenek a hulladéklerakók, de biztosítani kell, hogy felhasználható hulladék ne kerüljön elégértésre. A parlament javaslatában fontos kiemelni, hogy a körkörös gazdaságban az elektromos áram nagyon fontos szerepet játszik. Fontos tehát, hogy a megújuló energiaforrások becsatornázásra kerüljenek a rendszerre, és ugyanakkor az épületek építésében, tervezésében is fontos a környezetvédelmi szempontok felhasználása, és akár az újrahasznosított anyagok felhasználása. Nagyon fontos, hogy az épület hullat, az iparból származó hullatékok is megfelelő módon kerüljenek felhasználásra. Köszönöm. Now we can uh, start. Most jönnek a többiek. Ugyanakkor kérem, legyenek figyelemmel arra, hogy fél hatra be kell fejeznünk ezt a munkát, mert külön, utána egy együttesülésre kerül sor az Agri szakbizottsággal. Tehát kérem, hogy két perc korlátozzák a hozzászólásukat. Köszönöm elnök úr, először is köszönöm Pitikainen kollégának azt a munkát, amit elvégzett. Igaz, hogy a körforgásos gazdaság most egy olyan téma, ami, ami nagyon fontos, mert igazándiból egy energiaátmenetet élünk, a gazdaságunk átmenetét éljük, és azt szeretnénk, hogy egy modell legyen a körforgásos gazdaság területén is, tehát mozgásba kell tartani, nyomást kell gyakorolni az Európai, Bazdas, az Európai Bizottságra annak érdekében, hogy betartsa például a hetedik környezetvédelmi programban megvalósítottakat, illetve az Európa 2020-as stratégiát is hozzáépítsük ezekhez a dolgokhoz. Ami a, hulladék mennyiségét illeti, harmonizálni kell azokat a módszereket, amelyek révén egyáltalán a statisztikákat készítjük, mert jó lenne, ha megbízhatóak lennének a statisztikák. Vannak önkormányzati hulladékok, illetve lakossági hulladék. Mi azonban elsősorban a nem veszélyes ipari hulladékra kell, hogy koncentráljunk amely az újrahasznosítható anyagok nagy részét a, a, a, alkotja, és ráadásul általában a, a, lakossági hulladéknál jobb minőségű, jobban felhasználható, és teljesen egyetértek azzal, amit a kollégák mondtak, például az égetés támogatásának elhagyásáról, de hogyha például van egy termék, amiből lesz hulladék, amit aztán felhasználunk egyszer, kétszer, a harmadik felhasználás után már azért nem lehet még egyszer felhasználni, tehát valamit kell kitalálni erre is, és ott az égetés esetleg előfordulhat, mint megoldás ami az égető műveket illeti, az eh, ott a méretre kell eh, hangsúlyt helyeznünk, ne legyen akkora az égető mű, hogy gyakorlatilag eh, az égetésre biztatja a hulladékkezelőket, hanem más, hanem inkább azt ösztönözzük, hogy a hulladéknak adjunk egy második életet amit pedig a növekedést és a versenyképességet illeti, ez a körforgásos gazdaság ott is fontos. Én magam is benyújtok módosítókat ezen a területen, és egy, egyben pedig még egyszer megismétlem a Petikainen asszony jelentését. Támogatom. Grote úr! Köszönöm szépen! Köszönettel tartozom az előadónak, hiszen úgy gondolom, hogy az elkötelezettek koalíciója létrejött a parlamentben hogyha hallgatom a vitát, úgy tűnik, hogy valóban sikerül itt egy nagy többséget kikovácsolni, és remélem, hogy a bizottság is megfontolja, amire mi javaslatot teszünk. Nagyobb lelkesedést várnék mondjuk a bizottság eh, vezetői körében, hiszen pontosan tudják, hogy milyen potenciál rejlik ebben, hogyha körkörös gazdaságot jól alkalmazzuk, akkor fontos, hogy az új munkahelyek és két millió új munkahely megteremtésének potenciáljáról van szó, tehát hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezt teljesíteni, ezt a célt, nem lehet ezt félváról venni ezt a kérdést. Néhány észrevételem van, ezekről egyébként módosító indítványokat is benyújtottam. Egyrészt az élelmiszer pazarlás kérdése szokjunk hozzá, hogy akár az agrár, akár a környezetvédelmi vagy az élelmiszerbiztonsági területről lesz szó, a jövőben meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen következményekkel jár a jogszabály az élelmiszer pazarlás tekintetében. Indikátorokat kell kidolgozni, amelyek leírják, hogy milyen hatással lesz egy szabály az élelmiszer pazarlás jelenségére. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy Mennyiben lehet olyan új struktúrákat alkalmazni, például a leasing megközelítést, vagy pedig a, a car sharing-szerű többek által felhasznált berendezések módszerét, és így adva lendületet a körkörösségnek, a gazdaság körkörös voltának. Még egy kérdésem van. Hogyha vannak jó eljárásaink a hulladék feldolgozására, például az én választókerületemben. Létezik eh, egy nedves és száraz erjesztéses technológia egy telepen, de persze mindig marad maradványanyag. A deponálási tilalmat minden fentétel nélkül támogatom, de azért ezt biztosítani kell, hogy a maradék, a leginnovatív technológia mellett is van valami maradékanyag, és e maradékanyagokat valahogy mégiscsak lerakhatóvá kell tenni. Ezért tehát kérem, hogy a három általán felvetett kérdésben figyeljünk arra, hogy a gyereket, a híres-híres gyermeket ne öntsük ki a fürdővízzel. Köszönöm szépen. Köszönöm, Hája úr. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, euh, euh, félicitations. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, mondja Döláj. Asszony, valóban kiváló munkát végzett az előadónk. Nagyon vártuk már az Európai Bizottság vonatkozó javaslatát, hogy elkészítessük ezt a jelentést. Nagyon fontos téma ez, az kontinens jövőjének szempontjából. A legtöbb fontos dolgot már elmondták, mégis kiemelnék egy-két dolgot. François Grosztet kollégina már említette, hogy a harmonizáció kapcsán szükség van arra, a kőfogásos közösség terén valóban bizonyos fokú harmonizáció nélkül nem e, e, megvalósítható az előrelépés. Ugyanakkor a helyi regionális rendszereti helyzethez kell igazodni minden ilyen előírásnak. Persze kellenek európai szabályok, amelyek azonban a különböző regionális nemzeti igényekhez minél inkább alkalmazkodnak. Az élelmiszer hulladékra koncentrálnék, ez is nagyon fontos kérdés, hiszen mindannyian együtt felelősek vagyunk ezért. Franciaországban egyhangúan fogadott el a parlament egy jogszabályt, vagy egy jogi szöveget az élelmiszerpocsékolás témájában, az élelmiszer hulladék témájában. Azt hiszem, hogy itt bőven van még tennivalunk. A 343-as módosított remélem, hogy támogatni tudják. Elnök úr, mondhatnám röviden, inkább gyorsan mondom, hogy beleférjek az időbe. Nos, az erőforrások hatékony felhasználásának céljával egyetértünk, éppen ezért a 70-es 71-es módosító indítványokkal pontosan ezt a célt kívántuk eh, elérni. Ehm, köszönöm, elnök úr. Én is köszönettel tartozom az előadónak, köszönöm ezt a világos és pontos jelentéstervezetet. Nagy örömmel eh, láttuk a sok módosítót, amelyet benyújtottak, hiszen ez azt mutatja, hogy milyen nagy érdeklődést váltott ki a kollégák körében is ez a tervezet. Tisztában vagyunk persze azzal is, hogy a körkörös gazdaságra milyen nagy szükség van Európában, hogy ezt támogatnunk kell. Ez nem csak a környezet védelmét szolgálja, hanem ugyanakkor sokan Gerbrandi és Gróte kollégák felhozták a konkrét adatokat is, Ugyanakkor tehát ezek a fejlődést, a körkörös gazdaság a fejlődést is szolgálja Európában. A jelentés tervezetben a 40%-os adat szerepel, teljesen világos ugyanakkor, hogy a versenyképességet meg akarjuk őrizni, és éppen ezért mindenképpen szükséges a források, a nyersanyagok hatékonyabb felhasználása. Ilyen módon a körkörös gazdaság mellett gazdasági érvek is szólnak. A körkörös gazdaság irányába való ellépés célja az, hogy meghatározzuk azokat a jogalkotási és pénzügyi akadályokat, melyek a gyorsabb előrehaladás irányában, útjában állnak. Bemutatom röviden, hogy milyen módosítókat nyújtottam be én, illetve a kollégáim. Három kérdéskörre koncentrálnak ezek. Egyrészt a termékek fenntartható előállítása, másrészt a fogyasztás, a fogyasztás tekintetében fontos, hogy a fogyasztókat neveljük érzékenyítsük a kérdés irányában, a harmadsorban pedig az újrahasznosítás és az újrafelhasználás, illetve a hulladék alkalmazás kérdése. Nagyon gyorsan folytatom, elnök úr. Úgy gondolom, hogy arra van szükség, hogy minden felhasználható forrást eh, a felhasználásba csatornázzuk be, és ilyen módon Gondolkodjunk messzebb menően, ne csak az energiagazdaságra gondoljunk, hanem mindenfajta nyersanyag felhasználásra terjesszük ki ezeket a szabályokat. Most már még gyorsabban mondom, elnök úr, a újrahasznosítás és az újrafelhasználás tekintetében teljesen világos, hogy kötelező szabályokat kell elfogadni, és a újonnan elfogadott szabályok nem léphetnek vissza, nem vizezhetik fel a korábbi szabályokat. Nagyon fontos, ez, ez is elhangzott, hogy harmonizált számítási szabályokat alkalmazzunk, ez az összehasonlítás lehetővé teszi. Nem akarnék én most belebonyolódni ezt a hulladék égetés körül kialakult vitába, de nagyon fontos, hogy az újrahasznosítható anyagokat, nyersanyagokat ne égessük el, hanem kinyerjük az elégetésre szállt hulladékból, és az is fontos, hogy a körkörös gazdaságban tekintettel legyünk persze a szabályok végrehajtásában a gazdaságok teljesítőképességére. Köszönöm szépen, most pedig Sejjel Pilit asszony. Eh, köszönöm, köszönöm elnök úr. Először is igen, valóban egy kiváló jelentéssel van dolgunk. A holland parlamentben 12 évig voltam ennek a témának a felelőse, azt hiszem egy kis rálátása van, arról nem is beszélve, hogy mennyi pénz forog itt kockán. Hogyha megengedik, akkor végigfutnék a módosító indítványaimon. A meglévő jogszabályok kapcsán valóban tovább szeretnénk lépni, a hulladék eh, válogatás, szortírozás eh, tekintetében. Nos, ezt eh, ilyen hulladék válogató üzemekben kell ezt végrehajtani. Ezt Hollandiában és Németországban igen jól végzik, az EFSI-ből is rendelkezésre állnak majd erre pénzek. Mindenki ezt várja tőlünk, hát mire várunk? Grosztet asszony a szemétégetőkről beszélt. Grosztet asszonynal egyet értek, délnyugat Hollandiában élek, eh, ahol vannak bőven eh, szemétégetők, de mi kell még a szemétégetéshez? Nos, eh, fa hulladékfabrikát, nos, ehhez viszont fa kell, a, fát meg ki kell hozzá vágni. Tehát most akkor az egyik kezünkkel rontuk a helyzet, a másikkal javítunk, hogy működik ez. Köszönöm, és következik. Uh, thank you, Mr. Chairman. I will continue in Croatian. Horvátul szeretnék beszélni. Htio bih naglasiti da je ovdje bilo nekoliko puta spomenuto i problem spaljivanja otpada i... Uh... Én a um, hulladék égetésről és a körforgásos gazdaságról beszélnék. Ugye a hulladék elégetése az utolsó megoldás, bár utolsóként adott esetben szükséges lehet a hulladék hierarchiában. És fontos, hogy a lehető legtöbb, lehető legtöbb energiát a hulladékképződés megakadályozásába fektessük be. Itt olyan termékeket kell termezni, tervezni, amelyek a körforgásos gazdaság szempontjából fenntarthatóak, és ez a parlament a bizottságnak már feltett kérdést a különböző elektronikai eszközök életciklusáról, mert úgy tűnik, hogy a, te, a, a gyártók szándékosan csökkentik az élettartamát a termékeknek, hogy újakat adhassanak el. És ez nyilvánvalóan szembe megy azzal a célkitűzésünkkel, hogy csökkentsük a képződő, a keletkező hulladékok mennyiségét. A környezetbarát tervezésről szóló bátorítani, irányelvnek bátorítania kell az olyan termékeket, olyan csomagolást, amelyek révén csökkenhet az a költség, ami az új termékvásárlásnál eh, adódik. Itt hangsúlyozom a csomagolás szerepét, illetve azt, hogy maga a csomagolás is eh, újra felhasználható legyen, mielőtt, akár a háztartásokban is, mielőtt a háztartások azoktól megszabadulnak. Köszönöm. Most pedig Nána úr következik. Merci, monsieur. Orlano asszony. Euh, tout d'abord, je remercie euh, madame Pitikanen pour... Köszönöm először is, megköszönöm Pitikanen asszonynak a jelentését. Én támogatom a körforgásos gazdaság elvét, ugyanakkor helyi megközelítést szeretnék alkalmazni. A nemzeti stratégiák arra kell, hogy irányuljanak, hogy a körforgás csökkentsük, tehát a körforgásnak a méretét csökkentsük. A, nem lenne jobb, hogyha ahelyett, hogy olyan dolgokra adjuk a hangsúlyt, amelyek megvalósíthatóak, mint például a zéró hulladék, inkább a helyi megoldásokat támogatnánk nem jó dolog technikailag alkalmazhatatlan nemzetek feletti megoldásokat keresgélni, mert ez a rendszer valójában a túlzott fogyasztáshoz vezet, amely egyébként a gátak nélküli szabadkereskedelem egyik hulladéka, ahogy tetszik. Dziękuję panie przewodniczący. Wydaje mi się, że... Köszönöm. Van néhány olyan dolog Pitikainen asszony jelentésében, amelyek minden dicséretet megismernek, meg hát úgy általánosságban gratulálok a jelentéséhez, de ezek közül is kiemelnék néhányat, ami különösen tetszik. Az első az a termék élettartamával vagy ciklusával kapcsolatos. Itt azt látjuk, hogy bizonyos fogyasztási javak vonatkozásában az életciklus szándékosan rövidítve van, hogy így fogalmazzunk, vagy nagyon alaposan a gyártó átgondolja, hogy hogy a legjobb neki. Gyakorlatilag egy egy tervezett elavulás van beépítve a termékbe, aminek révén a fogyasztót arra lehet rávenni, hogy bizonyos idő után vásároljon egy új terméket. Ezzel persze, ezzel egyidejűleg persze kidobja a régit, holott valójában, ha jobban tervezik meg azt a régit, még felhasználható lett volna egy darabig. Aztán ott van a szerves anyag hulladék, amit a hagyományos hulladékkal együtt szoktak gyakran kidobni. 1989-ben a bizottság statisztikái szerint 89 millió tonna szerves hulladék keletkezett, ennek a nagy része egyébként élelmiszer hulladék, és ennek nagy része feldolgozott élelmiszer, amit aztán egyszerűen kidobnak. Ugyanakkor ezt fel lehetne használni, ez olyan élelmiszer, amely gyakran igazándiból le sem járt, tehát még fogyasztható. Az étel pazarlás elkerülésének fontosságát mindenképpen hangsúlyozni kell. Ez egy olyan élelmiszerről van szó, amit, amit nem ettek meg, egyszerűen kidobtak, akkor, amikor még a lejárati ideje szerint fogyasztható lehetett volna az ilyen eh, hulladék, az a háztartási hulladékoknak akár egyharmadát is kiteheti. És ez megint egy olyan dolog, amire oda kell figyelnünk akkor, amikor a világ népessége növekszik. Vannak szegények nagyon sokan, és az EU-ban is vannak olyan szegények, akik nem jutnak megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszerhez. Ez a 90 millió tonna élelmiszer hulladék valójában energiaként is megfogalmazható, ha nem elégettük volna, hanem valamilyen módon energiát állítunk elő ebből a hulladékból. Már az is segítség lenne, de egyébként szerintem nem kellene eldobni az élelmiszert. Köszönöm, most pedig Voppel asszony a bizottság részéről kapja meg a szót. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a méreható munkát, és köszönöm a nagyon hasznos módosítókat a jelentésben a környezetvédelmileg káros anyagokra vonatkozó kijelentéseket, illetve az új készségek, képességek eh, expresszív service való megemlítését, vagy pedig eh, a szakképzettségek átadásának szükségességét, illetve az ökodizájnról mondottakat. A biomet felhasználása nem csak az energia kontextusban játszik fontos szerepet, hanem az alternatív felhasználás tekintetében is, mint, mint hogy nyersanyagoként használják fel őket a szakpolitikák nyomon követése, vagy policy monitoring is a jó mérhetőség, kulcsjelentőség ebben a stratégiában. Ami pedig a forrás felhasználás tekintetében jogilag kötelező szabályokat illeti, mi hosszú ideje már dolgozunk az indikátorokról és a nyersanyag felhasználásra vonatkozó indikátorokat proxy indikátorként felvetettük már az EU szinten, de ez a indikátor, amely különböző anyagokra terjednek ki, ma még nem kész arra, hogy kötelező célokat eredeztessünk belőlük a tagállamok számára, még akkor is, hogyha 2030-ra 20%-os csökkentés a decouplinghoz vezethetne. A kötelező célok nagyon erős eszközzé válhatnak, de nem kívánatos negatív környezeti hatásokkal is járhatnak, hogyha nem megfelelően készítjük elő a bevezetésüket. A hulladék célok tekintetében a bizottság valódi jogalkotói javaslatot készít elő, a hulladék célok áttekintése elé számára 2015 utolsó negyedévében. Ezt egyébként a körkörös gazdasági csomag többi elemével együtt készítjük elő. A hetedik környezetvédelmi program céljait figyelembe véve, és persze figyelembe véve a különböző tagállami kiindulási pontokat. Végezetül pedig a konzultáció folyamatáról szeretnék beszélni, melyet az Európai Bizottság e hét csütörtökén indít útjára, és augusztus 20-áig fog tartani ez a konzultációs folyamat, amelynek során a nem hulladék specifikus szempontokat is minden szereplő megjelenítheti, a stakeholderekkel, a szereplőkkel pedig június 15-én tartunk egy konferenciát. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig megadom jelentéstevőnknek a szót, de emlékeztetek mindenkit arra, hogy néhány percen belül elkezdődik az Agri és az MV közös ülése. Pitikajnán a tessék. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólásait. Azt hiszem, hogy a többségüket mindenféle további gond nélkül be tudom építeni a szövegbe annak érdekében, hogy a véleménytervezetünket jelentősen javítsuk. Ennyit kezdésképpen. Szeretnénk gratulálni Franciaországnak, hogy betiltották a, a, az élelmiszer hulladékot, vagy, vagy a pocsékolást. Azt hiszem ez egy olyan friss fejlemény, amely jól mutatja, hogy a jogszabály alkotók milyen sokat tehetnek pont egy olyan ágazatban, amely a háztartási hulladék egy harmadáért felelős. Elnézést, elfelejtettem említeni a az adókedvezmények lehetőségét, nos, ez valóban egy fontos kérdés. Még egy vitát meg kell, hogy nyitnunk a le, a szilárd hulladéklerakók depóniák, illetve a hulladékégetés közötti alternatíva témájában, amit nem lehet szelektíven gyűjteni, amit nem lehet újra felhasználni, amit nem lehet más módon tárolni, azt már biztonságosan nagyon nehéz tárolni, azt érdemes nyilván elégetni. De a tanulmányok szerint ez kevesebb, mint 5%-át adja a jelenleg elégetett hulladéknak. A közös problémánk tehát az, hogy mihez kezdjünk ezzel, azokkal a használt gépjármű gumikkal, amelyeket fel, újra lehetne hasznosítani, azokat célvezetőbbnek találják elégetni, mert jól égnek. Nos, erről kell beszélnünk itt a parlamentben és a bizottságban is el kell gondolkozniuk az ágazat képviselőivel, a szelektív gyűjtés, a különböző üzleti modellek, a, a gyártó felelőssége. Közös kell, hogy legyen, hogy a felhasználható anyagok ebből a hulladék ö, körforgásból, vagy a hulladék ö, folyamatból kikerüljenek. Sokan azt mondják, hogy ez egy komoly teher, a égetés. Hát pontosan ezt akartam én is mondani, ezért kell nyíltan közelíteni a meglévő európai struktúrákhoz, amelyek eh, lehetővé teszik, hogy valamit tegyünk kezügyben. Ugyanakkor a legnehezebb helyzetben a finnek, hollandok és németek lesznek, ahol túl nagy szemétégető és hulladéklarakó kapacitással rendelkeznek jelenleg. Hogyha megvalósul ez a körforgásos gazdaság, amit elterveztünk, akkor elég lenne a jelenleg kapacitásnak az 5%-a. mit fogunk tenni majd a bioenergia alapú energiaelőállításra, hogyan tudjuk átállítani ezeket az égető műveket például. Ez óriás kihívás lesz az önkormányzatok, a kommunális szervek együttműködése, illetve némi szubvencionálás is szükségeltetik majd ehhez. Köszönjük szépen Pitikányan asszonynak, az előadónknak mondja az elnök, a menetrendre hadd emlékeztessem a kollégákat, hogy mennek majd a dolgok. Június 17-én szavazzunk itt a szakbizottságban erről, és a plenárisra remélhetőleg júliusban, vagy esetleg szeptemberben kerül majd ez a téma. Más napirendi pontunk nem maradt. Az június 8-án Strasbourgban illetve június 16-17-én itt Brüsszelben kerül sor a következő ülésünkre. Most pár per szünet, technikai szünet következik, hogy az Agri Szakbizottság tagjai csatlakozhassanak hozzánk ebben a teremben. Köszönöm.